Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Megkezdjük a szavazást. Elsőként az Adriai és a Jón régióra vonatkozó Európai Unió stratégiáról fogunk szavazni, az ottani szigetekre vonatkozó stratégiáról. előadó asszonynak van-e esetleg még mondani valója? Szújca asszony, parancsolja. Hvala vam lijepo. Mislim da smo odradili dobar Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk. Ez egy fontos jelentés, amely az Adriai Jón tengeri térségre vonatkozik. Négy tagállamra 60 milliónyi Európai Uniós lakosra. Ugyanakkor vannak olyan országok is, amelyek eh, még nem tagok, legfeljebb tagjelölt országok ebben a régióban. Őket is bevontuk a jelentésbe. Egyébként illetékes előadója vagyok az NV szakbizottságnak is, ott egy hasonló jelentést fogunk előterjeszteni. Ez egy nagyon fontos munka, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki részt vett ennek az anyagnak a kidolgozásában. Köszönöm szépen! Első módosító indítvány, elkezdjük a szavazást mellette, ellene, elutasítottuk második módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítottok hármas mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes mellett, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 30-31 ellenében világos többséggel elutasítottuk. Fleckenstein úr volt a hibás. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, hetes mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, egyes kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadók, 15-ös mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Kettes kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as módosító mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 3-as kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, és áttérünk a 44-es módosítóindítványra, mellette ki van, ellene tartózkodók elutasítottuk, 45-ös mellett ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk, 47-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, áttérünk az elektronikus zárószavazásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 52 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, egy tartózkodás, mert elfogadtuk a véleménytervezetet. Gratulálok az előadónak, már csak azért is, mert rendelkezik azzal a képességgel, hogy kompromisszumos módosító indítványokkal könnyítse meg a mi munkánkat. Köszönöm szépen. Áttérünk az ötös napi rendi pontunkra, a jelenlegi afganisztáni politikai helyzetre. Szeretne még az előadó hozzászólni. Igen, az elmúlt vitához nem tudok mit hozzáfűzni, de az árnyék előadók köréből még kaptam álláspontokat, nem tudom, hogy azok szeretnék-e ezeket közreadni. Elnök, kívánok-e az árnyék előadók szólni? Osztrevicius kolléga? Colleagues, Kedves kollégák! Valóban ez egy hosszú és fájdalmas folyamat volt. Nagyon sok javaslat. Sajnos nem találkozott a mi álláspontunkkal és érdekeinkkel. nagyon kemény szavazás előtt vagyunk, és ezért azt szeretném kérni, hogy a sok szavazás helyett egy nyílt szavazást tartsunk, ami sokkal egyszerűbb és sokkal rövidebb is. Mr. Preda? Preda úr? Igen. Ausztrovicius úr kollégáját támogatom. I already said I support the, the... Igen, már elmondtam, hogy támogatom az ő javaslatát. Das richtig geht das, dass wir ein Block vote Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egyben blogban szavazunk mindenről, az összes módosító indítványról. Elfogadjuk ezt. Lőzing asszony parancsoljon. Ezt szeretném határozottan elutasítani. Úgy gondolom, hogy ez nagyon is undemokratikus eljárásmód lenne. Az egyes módosító indítványokról külön-külön kellene ténylegesen szavaznunk. Mivel különböző frakcióktól érkeztek módosító indítványok, ki akar ezekről blogban szavazni, kérem döntsenek ki van emellett tehát. Ki ellenzi ezt, kitartózkodik. Hát akkor ez a többség. Kérem, jelezzék, hogy ki támogatja azokat, illetve ki van azok ellen, a módosítók ellen, aki, akiket benyújt, amelyeket benyújtottak. Ki tartózkodik, akkor elutasít, megvitatjuk ezeket a kérelmeket, akkor áttérünk a záró, elektronikus zárószavazásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Két igen szavazattal, 34 ellenében tartózkodások, mert elutasítottuk a jelentést. áttérünk a költségvetésre, a 2016-os költségvetésre, és kérem előadónkat, Préda urat, hogy vegye át a szót. Mr. Preda, you have the floor. No. General Budget of the European Union for the Financial Year 2016. Köszönöm szépen. Én azt hittem, hogy még mindig az előző napi rendi pontnál vagyunk. Kérem, mindenki, aki beszélget és zavar bennünket, most a 2016-os költségvetésről van szó. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy most is még az afganisztáni témánál vagyunk. Ami a költségvetést illeti, nagyon röviden fogok hozzászólni, ugyanis nekem úgy tűnik, hogy a prioritásokkal kapcsolatos perspektívák teljesen világosan kirajzolódnak a tegnap elküldött véleményből. Ettől függetlenül egyébként teljesen nyitott vagyok arra, hogy mindenkivel eszmét cseréljek. Röviden, azt javaslom, hogy miután mindenki megkapta tegnap a véleménytervezetet, azt javaslom, hogy a bizottsági javaslatot, költségvetési javaslatot támogatjuk, és elutasítjuk a tanácsi javaslatot, amely az Európai Unió külpolitikáját is keményen érinti. Megnyírválták ezt is, ezért szeretném, hogyha vissza tudnánk térni a bizottsági javaslathoz és azokhoz az összegekhez. Másodszorban azt is nagyon komolyan ki kell mondanunk, hogy mik a prioritások a mi szakbizottságunk számára. Ez egyébként szerepel a véleménytervezetemben is, és a költségvetéshez kapcsolódó módosításaimban is. Arra gondolok, hogy eléggé konszenzus alakult ki egyébként ebben a kérdésben itt a szakbizottságban az Európai Unió keleti és déli szomszédságpolitikája, a nagy kihívások most támogatást kell, hogy kapjanak, és ez, ehhez nem elégséges a mostani javaslat. Ezen felül az emberi jogi és demokráciát megtámogató tevékenységünkről van szó, hiszen itt az európai integrációs projekt értékeiről beszélünk, ezért fontos az, hogy az Európai Unió tagjelölt országaiban is ezeket a folyamatokat megtámogassuk. És végül a közelkeleti békefolyamat, a palesztin hatóság is támogatásunkat kell, hogy megkapják, mert a jelenlegi kontextusban erre egyszerűen szükségük van. Ezeket javaslom, és természetesen még vannak olyan módosítások is, amik az eredeti Európai Bizottsági Javaslathoz térnek vissza. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. President. I would like to thank the reporter. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy figyelembe tudta venni az SND javaslatait, a trialógus mandátum megfogalmazásakor. Figyelembe kell tehát venni azt, hogy milyen törékeny a politikai klíma közvetlen szomszédságunkban is azon túl is, és a prioritásokat ebből a szempontból kell meggondolnunk. A földközi tengermedencében elhúzódó konfliktusok és az európai szomszédságpolitikai eszköz megtámogatása, Szíria, Líbia és Ukrajna főként az ő, tehát ezeket az országokat kell főként támogatnunk. Szükség van arra, hogy a palesztin hatóságot és az umrát támogassuk a közelkeleti keleti békefolyamat érdekében. Az eszendi néhány aggodalmának ad hangot, a vélemény legutolsó részében megfogalmazott gondolatokkal kapcsolatban, az ötös bekezdése gondolok. Azt kérjük ugyanis ebben, hogy a CFCP költségvetésből az IES költségvetésébe ütemezzünk át összegeket. Az SND úgy gondolja, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Unió külön megbízottjára külön költségvetési sor legyen, és a szomszédság politikára is. Erre a rugalmasság miatt van szükség. Ezen felül pedig Mogherini asszony megvalósíthatósági tanulmányt kért ebben a témában, de még nincsenek meg az eredmények. Pont ezért mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi költségvetési struktúrát kellene megőriznünk. Ja, ich bedanke mich bei Herrn Preda. Szeretnék köszönetet mondani Préda úrnak a jelentésért, a négyes pontot teljes mértékben támogatni tudja a frakciónk, és módosító indítványt fogunk beadni a költségvetési sorok összegének emelését illetően. A második pontot illetően ugyanakkor fetűs vagyok a szomszédsági politika múltbéni eredményeit illetően. További témákban is előrelépéseket kell majd elérni, a szociális témákra kellene több pénzt fordítani, ezzel kapcsolatban módosító indítványokat fogok beadni. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy mi történik közvetlen szomszédságunkban, tehát a következő költségetési évben is prioritást, hogy élvezzen eh, a keleti kapcsolatok kérdése, de támogatja ezt a megközelítést. Fontos, hogy a forrásokkal támogassuk a közvetlen szomszédságunkban a pozitív fejleményeket, és garantáljuk ezt a támogatást, illetve az emberi jogi kérdések, az emberi jogok védelme, szintén fontos, hogy figyelmünk középpontjában maradjanak. Köszönöm szépen, Préda úr. Köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait, mint ahogy az emelén én említettem, július 20-a a módosítók benyújtásának a határidő Fernandes úrral egyeztetünk a különböző feltételekről és majd a szünet után találkozunk augusztusban. Nem tudom, hogy már betervezték a szavazás időpontját erről az anyagról, elnök úr? Augusztus 31-e akkor a szavazás időpontja. Ha ezt nem ellenzi senki, akkor ebben maradhatunk. Kedves kollégák, túl gyorsan haladtunk. és az ukrajnai delegáció 11 órakor érkezik. Iráról beszélgethetünk, de én először várjuk meg Mogherini asszony megerősítését, hanem majd ma délután Mogherini asszony jelentében taglaljuk a témát. Érzi -e valaki úgy, hogy most itt kéne az iráni témáról azon anyomban szót ejtenünk, vagy inkább tartunk kávészünetet, kávészünetet tartunk. Tehát, kedves kollégák, éppen ezért kérek mindenkit, hogy ha az ukrajnai kollégák megérkeztek, akkor minden kolléga jöjjön vissza 11-re a terembe, és hozzon magával frakciós kollégákat is, hiszen egyébként nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhetünk, 60 ember volt itt a szavazáson, már más üléseken is voltam a héten. Sokan vannak szabadságon, tehát kérem a kollégákat, jöjjenek vissza. Én azt javaslom, hogy a plenáris hét után ezeket a heteket szüntessük meg. Az AFKO-ban az én frakciómból egyedül képviseltettem magunkat, és ez hasonló más szervekben is. Lehet, hogy azt kéne, hogy kezdeményezzük, hogy felcseréljük a két hetet, és az utolsó munkahét a plenáris hét legyen, és előtte héten legyen majd a szakbizottsági hét. Akkor van értelme a dolognak, de a feleségeinknek nem tudjuk megmagyarázni azt, hogy miért kell még egyszer Brüsszelbe utazni, amikor már semmiről nincsen szó. Köszönöm szépen, viszontlátásra 11-kor találkozunk. Oh.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

Madonna Jucsa, Jucsa nije mogo, ni Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Wir sollten anfangen. El kell, hogy kezdjük a munkát. Köszönöm a kollégáknak, hogy visszajöttek. Szeretettel üdvözöljük a mai körünkben, a mai napon a népes ukrán delegációt annak tagjait, számos miniszterhelyettest, a delegáció vezetője. Natalia Gnügyok asszony, ő a miniszterelnöki kabinet helyettes minisztere, a minisztertanács tagja, és az Európai Integrációs Kormány irodának az igazgatója ő fogja a bevezetőjét tartani a vitába ukrán részről, utána pedig Kalasz asszonynak adom meg a szót, akiről azonban tudom, hogy gyorsan távoznia kell. 11 óra 30 előtt már el kell mennie, úgyhogy neki meg fogjuk adni a lehetőséget arra, hogy a delegált, ami társulási delegációnknak a elnök helyetteseként megtartsa időben a hozzászólását. Kérem most miniszter asszonyt, hogy tartsa meg bevezetőjét. It's an honor for me on behalf of the Ukrainian delegation to az ukrán delegáció nevében nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk az ülésen. Nehéz időket él meg Ukrajna, és ezzel egyidejűleg megpróbálunk meg jó kapcsolatokat fenntartani az Európai Unióval és az Európai Uniós tagországokkal, hanem átfogó gazdasági reformokat szeretnénk megvalósítani a közéletben. Önök is tudják azt, hogy az elmúlt napokban elkezdtük a társulási bizottsági üléseinket jelentős eszközökkel, amelyek célja a társulás megállapodás megvalósítása, a feladatok megvalósítása. Ezt a politikai anyagot egy évvel ezelőtt írtuk alá az Európai Unióval, Az átfogó strukturális reformok prioritást képeznek a kormány számára és szeretnénk ezeket folytatni a kihívásoktól függetlenül. Hálásak vagyunk a kollégáinknak, különösen az Európai Parlamentnek a támogatásáért az, Európa, az ukrajnai polgárok is ezzel tisztában vannak. Ezen a héten, tegnap ült össze a Társadalmi Bizottság, és ez a harmadik eszköz, amit elindítottunk a társadalmi megállapodás kapcsán. Az elmúlt év decemberében a társulási tanács ült össze, illetve a parlamenti szakbizottság is elkezdte a munkáját, és megpróbáltuk elkezdeni a társadalmi megállapodás pontjait a lehető leghatékonyabb módon megvalósítani bennünket is érint az ukrajnai reformok kérdés, átfogó EU-s reformok kérdése, illetve fontosnak tartjuk a ratifikációt a társas megállapodás kapcsán, fontos, hogy az összes EU-s tagország ratifikálja ezt a megállapodást, és természetesen várjuk ennek a társasi megállapodásának a teljes megvalósítását január 1-ével lépne ez hatályba 2016-ban. Az összes ukránai polgár a DFT-t úgy értékelné, hogy ez a legerősebb, erőteljesebb eszköz, amelyet az EU és a tagországok rendelkezésre bocsátottak Ukrajna gazdasági fejlődésének támogatása érdekében, Azért, hogy az ukrajnai termelők hozzáférjenek az európai piachoz. És 2015. január 1-től számogatunk a vízum, szám, számítunk az önök vízumliberalizációs csekkesi tervére is. Az ukrán kormány azt kérte, hogy váljanak intenzívebbé az ajánlások megvalósítása a vízumliberalizációs cselekvési terv kapcsán, és mint említettem, számítunk támogatásukra. Fontos, hogy ez az eszköz eh, mi hamarabb rendelkezésére álljon az ukrajnai polgároknak, és eh, ez az eszköz leg az egyik legfontosabb input, a legfontosabb eredmény, amelyel az EU a struktúrás reformokat Ukrajnában illetve ezzel megnyílik a kapu az ukrajnai polgárok számára. És hálásak lennénk az Európai Uniónak azért, hogy, hogy a közös régi közlekedési megállapodást is megköthettük. Nagyra értékeljük az Európai Parlament erőteljes támogatását Ukrajna teritoriális integritása érdekében, illetve a Krímfélsziget annektásnak ellenőrzését. Létrejött egy informális csoport, amely Ukrajnát támogatja az összes eh, jelentős erőfeszítésében. Remélem, hogy ez az informális csoport formálissá válik majd. És remélhetőleg nem csak a parlament, az Európai Parlament képviselői, hanem az összes tagország nemzeti parlamenti képviselői is támogatni fogják ezt. Várjuk a közös együttműködést az Európai Parlamenttel, és üdvözöljük az új projektet, amelyet az Európai Parlament hamarosan megvalósít az, az ukrajnai parlamenttel közös együttműködés keretében. Kormányként az intenzív reformok mellett állunk ki, és nagyon örülök annak, hogy nem vagyok egyedül a parlamentben. Néha viccelődünk is, hogy túl fiatal a kormányunk, az Európai Integrációért felelős kormányunk, az Európai Integrációért és létrehoztunk egy felelős minisztériumot. Ő felelős a struktúrás reformokért, az Európai Integrációs reformokért, és úgy érezzük, hogy ez a két, ezt a két irányt nagyon fontos irányítani, ez európai integráció belpolitikánknak is részét képezi, és köszönöm szépen még egyszer, hogy ö, sor kerülhetett a mai találkozóra önökkel. Köszönöm. Mrs. Kallas. Kalas, asszony. And uh, good uh... Köszönöm szépen. Mindenkinek jó napot kívánok. Az EU-Ukrán parlamenti delegáció nevében szeretném önöket itt üdvözölni. Ez az EU-Ukrajna Társulási Bizottság az együttműködésnek egy megfelelő formája lesz. Szeretnénk eszmecserét folytatni az együttműködés érdekében, hiszen meg kell értenünk egymás érdekeit, és a nehézségeken is felül kell tudni emelkedni. Ha együtt dolgozunk, akkor biztosítani tudjuk azt, hogy a társulási megállapodás implementációja zöggenőmentesen történjen meg. Nagyon sok haladást értünk el, de elképzelhető, hogy a bizonyos reformokban inkább visszafelé fordultak a dolgok, és értem azt is, hogy mi a kormány, illetve a Verod Naváva álláspontja, és nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen július elején, tehát nem olyan régen, Nahovna Rádában voltunk, az Európai Parlament képviselőivel, és nagyon nehéz törvényekről cseréltünk eszmét. Tehát tudjuk azt, hogy itt fájdalmas, rövidtávú hatásai lehetnek ezeknek a törvényeknek, és nehéz elmagyarázni őket az embereknek. De mégiscsak a hosszú távú célok kell, hogy szemünk előtt lebegjenek, hiszen Ukrajnát egy versenyképes gazdasággal szeretnénk átalakítani. Tehát fontos, hogy a reformok megvalósuljanak, helyesen hajtsák őket végre, és a közvélemény is értse, hogy a reformokra mire van szükség, miért van szükség, és hogy mi lesz ezeknek a hosszú távú hatása. Ezen felül az is fontos, hogy rámutassunk arra, hogy az Európai Unió igenis is képes pozitív hatást elérni. Nagyon sok európai ország bizony hasonló reformokat kellett végrehajtson, és sokat tanultunk, illetve sok pozitívumot hoztak ezek a reformok. Tehát mindenképpen jó az, hogyha kicseréljük egymással tapasztalatainkat, és nagyon várom azt, hogy az ukrán delegáció mit mond, és természetesen készen állunk az együttműködésre. Yes, thank you very much and uh, very warm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék mindenkit köszönteni. Nem csak a néppárt részéről, de az összes frakció részéről továbbra is támogatjuk az Európai Unió Ukrajna politikáját, és reakciónkat is az orosz támadással kapcsolatban, tehát itt a szankciók januári bevezetése világosan mutatja a helyzetet, tehát erre az aspektusra is kiszerettem volna térni, ami továbbra is fontos, emögött fel kell sorakoznunk egységesen az unió szintjén, és ezzel gyakorlatilag nyomást gyakorolunk Oroszországra. A társulási megállapodás napirendje és az a sok erőfeszítés, amelyet láthatunk az önök részéről, politikai szempontból támogatom önöket, és reméljük, hogy még minél hamarabb bekövetkezik az a pillanat, amikor meg lehet valósítani a vízummentességet az önök állampolgárai számára. Ez politikai, érzelmi, technikai szempontból a legjobb módja annak, hogy kimutassuk, hogy támogatjuk önöket. Hiszen ebből minden ember profitálhat. Van itt egy konkrét javaslat is, amikor a kievi támogató missziónkat megnyitottuk, amely olyan dolgokkal foglalkozik, mint például a belső biztonság, az ügyészség munkájának támogatása. Az elmúlt négy hónapban el tudnál magyarázni azt, hogy hogyan néz ki jelenleg a helyzet, milyen intézkedéseket alkottak már meg, és hogyan értékelik a jelenlegi helyzetben a mi támogatásunkat, hol lehetne jobban többet tenni. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni a meghívott vendégeket, és megint csak tovább kell hangsúlyoznunk az együttműködésünket, az elkötelezettségünket a társulási megállapodás kapcsán. Főként azon témákban, amelyeket a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalások, illetve a munkavállalók mobilitása és a vízum kérdésekre vonatkozóan. De ugyanakkor szeretnénk elkötelezettségünket, teljes mértékű támogatásunkat Ukrajna felé még egyszer világossá tenni, hiszen szeretnénk hogyha a társulási megállapodás mind az általános politikai részeire vonatkozólag, mind a külön fejezetekre vonatkozólag lehetséges lesz, de ez csak akkor valósul meg, hogyha a reform folyamat bekövetkezik. Szükség van ezekre a reformokra, fontos reformokat kell megejtenünk, és ahogyan elhangzott már, nagy valószínűséggel lesznek fájdalmas következményei is a társadalom egyes részeire nézve. De ugyanakkor ezt az álláspontot teljes mértékben meg kell valósítani. Szeretném az önök reakcióit figyelembe venni, és a Minszki megállapodás betartásával kapcsolatban is fontosak ezek. Ugyanis mi elhatárolódtunk Oroszországtól, a Krímfélsziget miatt, de ugyanakkor csak akkor tudjuk megvalósítani a Minszki folyamatot, hogyha Ukrajna is a reformok területén hatékonyan előrelép. Tehát ez lett volna a fő üzenet, tehát egyrészt teljes együttműködés és elkötelezettség, de ugyanakkor szeretnénk ösztönözni azt is, hogy ezek a reformok minél hamarabb valósuljanak meg. Köszönöm. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. Az én frakcióm az ECR, mint mindig, nagy barátja az önök országának, Ukrajnának, és én Ukrajnát 2002 óta követem az eseményeket, amikor a Wall Street Journal azt írta, hogy a Ukrajnának vannak esélye az EU csatlakozásra. Annak idején ezt megdöbbenőtőnek találták, Zerű úr és Brokk úr, jelen voltunk a narancsos forradalomnál, és azt kell mondjam, hogy Óriási félre számolás volt azzal, hogy az oroszok annektálták az önök területének egy részét, hát itt 5%-át foglalták el a területeknek, jelentős katonai, gazdasági forrásokra van szükség ahhoz, hogy ezt fenntartsák, és az alacsony olajának mellett ez károsítja a gazdaságot. Az én frakcióm támogattuk azt, hogy az önök kormánya felfegyverkeze, megvédje területeit. Őket támogattuk az EU szektorális szankcióit is Oroszország ellen, és hogyha Putin megpróbálná tovább vinni a terveit, akkor ez akadályokba ütközik. Az én frakcióm a DCFTA-t és a társulási megállapodást mindig is támogatta, és természetesen folytatjuk a munkát a vízum liberalizáció témájával. Attól függetlenül, hogy kettő régióiban háború van, önök katonai trénereket küldenek Afganisztánba. Úgy érzem, hogy ez igen bátor lépés, hiszen otthon is szükségük van katonai forrásaikra. Hát még egyszer megerősítem önöket barátságunkról, és Láva Ukraini. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie w parlamencie. Köszönöm szépen. Én is szeretném szeretettel üdvözölni itt az Európai Parlamentben nem sokkal ezelőtt egy fontos jelentést fogadtunk el a Fekete Tengerrel és az ukrajnai biztonsági helyzettel kapcsolatban. Az elkövetkezendő hónapokban közvetlenül is ki lesznek téve ezeknek a biztosító biztonsági kockázatoknak, és természetesen a mi országaink, a közép-kelet-európai országok is közvetlenül érintettek. Úgyhogy én hálás lennék, hogyha konkrétan megneveznék, hogy konkrétan milyen szükségleteik vannak. Konkrétan mit tegyen Európa. Hiszen Európának szolidaritást kell mutatnia. Folyamatosan halljuk ezt a kifejezést, a szolidaritás, halljuk uh, azt is, hogy el kellene fogadnia, át kellene vennie Ukrajnának a közös európai joganyagot, de hát fontos nyilván a kölcsönösség. Mi az, amit önök várnak tőlünk? Önök a hatodik legnagyobb nemzet Európában, hatalmas államterülettel. Mi az, amit önök várnak? Úgy gondolom, hogy elszalasztottunk egy lehetőséget. Poroshenko elnök békére szólított fel. Kérdés, hogy milyen konkrét javaslatai lettek volna. Mi lenne az ő konkrét javaslata a nemzetközi közösség számára? Hogyan lehet a békét helyreállítani? Ukrajna keleti részén. Hiszen ott most a béke forog kockán. És természetesen fontos a korrupció elleni küzdelem is, hiszen enélkül nem működhet jól a demokrácia. És a társadalomnak a bizalma, az embereknek a bizalma sem lesz adott, hiszen ők nem fognak abban bízni, hogy végső soron a kormányzók az ország embereinek, az ország lakóinak érdekében cselekednek. Egy dologról szerettem volna még szólni. Valamennyi közép-európai ország azt vette észre, hogy a reformok abba az irányba mutatnak, hogy végül a Majdanon tüntető emberek azt látják, hogy az ő érdekükben történnek a reformok. Ugyanakkor tudjuk, hogy a kommunizmusnak eh, az elhagyása, a hátunk mögött hagyása az nem egy egyszerű dolog, ebben nekünk megvan a saját tapasztalatunk is. Ebben mi szívesen segítünk önöknek, és bátorítjuk önöket erre. A legfontosabb, hogy a közjót, a nemzet javát tartsák szem előtt. És ahogy mondtam, fontos, hogy pontosan tudjuk mi is, hogy önök mit szeretnének tőlünk, hiszen számíthatnak a szolidaritásunkra. Köszönöm szépen. A kollégák, az ukránok, őket szeretném most üdvözölni itt Brüsszelben. Minden alkalommal, amikor ide látogatnak, nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy találkozhatunk velük. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az ukrán csapatot fiatalok képviselik főként. Ez azt is mutatja, hogy a fiatal generációk a hazájuk jövője érdekében aggódnak, és ez egyébként egy nagyon jó jelzés számunkra is. Ezek az emberek szeretnének a közszférában maradni, a közigazgatásban, és tenni valamit hazájukért. Valóban hatalmas reformokra van szükség, és valószínűleg ez az ára annak, hogy több mint két évtizeden keresztül nem igazán történtek meg ezek a reformok. Mert eddig mindig csak tologatták ezeket a reformokat, és nem valósították meg. Ukrajnának van egy hatalmas problémája, a háború. Több mint 20%-át a GDP-nek háborús kiadásokra kell fordítani, miután az oroszok megszállták a Krímfélszigetet, illetve a keleti, illetve déli területeket. Ez nem könnyű feladat, ugyanakkor a reformokat is végre kell hajtani, de önök talán jó példát mutathatnak még egyes tagállamok számára is, mert megvalósítják azokat a döntéseket, amelyeket meghoznak. Reméljük, hogy ez így fog folytatódni, és majd meglátjuk, hogy mikor lesznek meg az első eredmények. Oroszország nem, ö, ref, nem hajlandó reformokat létrehozni, és az európai bevált gyakorlatok el kell, hogy érjenek Oroszországhoz is. Ők is megfizetik majd ennek az árát. Két gondolatom lenne ezzel kapcsolatban. A miniszterelnök interjúja, még mielőtt elment volna az Egyesült Államokban, arról szólt, hogy önök, illetve az ő kormányuk rengeteg javaslatot fogalmazott meg, de a ráda sokkal lassabban dolgozza fel ezeket a javaslatokat. mennyire jól szervezett mindez, ez lenne tehát a kérdésem. És végül itt Brüsszelben nagyon sok forrást tudnak felhasználni, Hogyan értékelni ön az Európai Unió segítségnyújtását, mennyire hatékony az, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy elérjük közös céljaikat. Az európai reformok és egy jól teljesítő Ukrajnát szeretnénk minél hamarabb Európában látni. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Két héttel ezelőtt ellátogattam Kijevbe. A következőket szeretném elmondani. Egy évvel ezelőtthöz képest nagyon nagy változásokat véltem felfedezni. Nagyon nagy különbséget eh, azokkal a politikusokkal kapcsolatban, akiket meglátogattam. Feltűnt például, hogy hatalmas kötelezettségvállalásokat tettek, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos kontextus teljesen máshogy értelmezik, mint mi. Reformokat vállaltak, az Európai Unióval való együttműködést vállalták. A társulási szerződés megkötésével nagyon nagy előrelépést értünk el, ne értse félre ezeket a politikai bókokat, diplomáciai bókokat de az biztos, hogy azonos elveket, azonos értékeket vallunk. Most a társulási szerződés megkötése után remélhetőleg az önök teljesítményében és az együttműködésünkben nem lesznek ilyen ingadozások, hanem egyfajta kiegyensúlyozottság fog majd bekövetkezni. A parlamenti együttműködés is egy stabilabb keretet kapott a társulási szerződéssel. És mindkét oldalon megkíséreljük ezt maximálisan kihasználni. Vannak dolgok, amik megtehetők, ugyanakkor vannak olyan dolgok is, amelyek ebben az időpillanatban még nem tehetők meg, egész egyszerűen azért, mert nem állnak összhangban a mi szándékunkkal, vagy érdekünkkel. Ön tudja, hogy miről beszélek. Vannak ugyanakkor területek, ahol lehetséges az előrelépés. Szeretném újólag a következőket elmondani. Nagyon fontos a jó kormányzás. Az Európai Unió segít Ukrajnának, politikai segítséget nyújt, tartalmi érdemi segítséget nyújt ehhez. Ez fontos Ukrajna számára, de a tágabb régió számára is. Sajnálattal azonban meg kell állapítanunk, hogy lehetséges ugyan Ukrajnában a jó kormányzás kialakítása, de ez nem alakult ki. Lehetséges az is, hogy Ukrajna kihasználja a saját természeti erőforrásait, és hogy fenntartható gazdasági növekedést hozzon létre. Vannak emberek Ukrajnában, akik ezt ténylegesen akarják. Ez az, ami számomra az ukrán politikának a minőségét adja. Ugyanakkor örülnék, hogyha mindenre a politikailag stabil környezetben kerülne sor. Amiért Ukrajnában is meg kell tenni mindent, de Ukrajna határain kívül is mindent meg kell tenni érdekében. Én várom már az együttműködésünket, és nagyon sok sikert kívánok az otthoni tevékenységükhöz. Köszönöm szépen, most pedig Liberácki kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném szeretettel köszönteni ukrajnai vendégeinket, és a következőket kívánom őktől megkérdezni. Az év végéig milyen gazdasági, pénzügyi perspektívákkal rendelkezik az ország? A politikai, katonai stabilitás ugyanis egy dolog, Ugye éppen hallottuk, hogy a jogszabály alkotása, a szükséges jogszabályok megalkotása valószínűleg a vártnál hosszabb időt fog igénybe venni. És hát ennek azon vannak hátrányos gazdasági társadalmi kihazásai, de hát a remény az még megvan, hogy mégiscsak a szükséges jogszabályokat meg tudják hozni, talán egyszerűbb lesz a feladat, mint vártuk. Ezt akartam tehát kérdezni, hiszen az Európai Uniónak tudnia kellene, hogy mik a perspektívák, és szükség szerint akkor majd reagálni fog tudni. Nem akkor, amikor már a baj bekövetkezik, hanem már meg tudja előzni a bajt. Úgy gondolom, hogy ez kell, hogy az egyik fontos része legyen a mi együttműködésünknek. Köszönöm szépen, én is és szeretném az ukrajnai kollégákat az Európai Parlamentben. Természetesen uh, tudjuk, hogy ez a helyzet uh, a keleti régióban kitört háború miatt súlyos. Mi az Európai Unióban természetesen többet tehetünk Ukrajna segítése érdekében. Um, társasi megállapodás nagyon fontos, hogy minden tagország teljes mértékben ratifikálja. Eddig nem eh, ratifikálta minden tagország még ezt a megállapodást a rigai keleti partnerségi csúcs előtt. Remélhetőleg belátható időn belül ezt megteszi az összes EU-s tagország. A vizumliberalizáció a második kérdés. Itt is van esélye arra, hogy még évvégéig döntés születik, Természetesen nem csak technikai jellegű kérdésről van szó, hanem politikairól is, és remélem, hogy az EU-ban konszenzusra tudunk majd jutni a vízummentes utazás biztosítása érdekében a gazdaság, a vállalkozások kérdése. Tudom, hogy az ukrajnai kormány jelenleg nem tervez masszív privatizációs folyamatot, és nagyon fontos, hogy mi bátorítsuk a nagy európai cégeket arra, hogy vegyenek részt ebben a privatizációs folyamatban, hiszen nem csak a pénzről, a beruházásokról van szó, hanem a tudásról is, és ami szintén nagyon fontos, a munkakultúráról. Hogyha a korrupció nem fel akarják venni a küzdelmet Ukrajnában, akkor egy új munkakultúrát eh, kell kialakítani, és nyugati cégek ezt erősíthetik. Tehát fontos, hogy az ukrajnai fél nyitott legyen, illetve arra bátorítsa a nyugati cégeket, hogy vegyen részt a privatizációs folyamatban, illetve fontos, hogy az európai cégeket is arra bátorítsák, hogy vegyenek részt a folyamatban, és legyenek ott ami a pénzügyi segítségnyújtást életi. A keleti partnerségi csúcs alatt 1,8 milliárd euróról született döntés, ennyit kap eh, Ukrajna támogatásként, de értjük azt, hogy eh, ennél sokkal nagyobb eh, szükség lenne további pénzekre. Tehát a tényleges reform megvalósítást szeretne az ország, korrupció szeretne küzdeni, akkor jelentős támogatásra van szükség, és természetesen Ukrajna meg tudja valósítani a reformokat, vannak még hiányosságok, a korrupció kapcsán az üzleti klíma nagyon sérülékeny, tehát fontos, hogy Ukrán egy normál európai országhoz hasonlóan működjön, de természetesen az ukránai félnek is mindent meg kell tenni az ügy érdekében. Nagyon fontos kell ukránában a háborút megállítani, és fontos, hogy a Krímfélszigetet ne lehessen illegális módon annektálni. Köszönöm. Ki? Zárjó Volszki képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözölni szeretném az ukrán delegációt. Fontos, hogy az udvariasságokat, az üdvözlő szavakat lezárjuk. Egy társult ország, mint Ukrajna, speciális kapcsolatokkal rendelkezik az EU-val és fontos, hogy konkrét dolgokról beszéljünk inkább az általánosság helyett, például a közösségi joganyag átvétele, az AFET részletesen tanulmányozta Ukrajna előrelépését, és monitoring jelentést fogadott el. Itt elmerültünk a részletekben. Mint említettem, az általános udvariasságoknak akkor itt most vége. Januárban, és már előtte is az Európai Parlament állásfoglás indítani fogadott el Ukrajnáról, amelyet elküldtünk az ukrán kormánynak, a, a tanácsnak, az EU-s intézményeknek, de az ukrán kormánynak is. És nem kaptunk semmiféle választ vagy reakciót erre. Ebben az anyagban konkrét javaslatok szerepeltek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell megszervezni a kormányban az EU-s ügyek kezelését, hogyan kezdik a struktúrálni, létrehozni egy EU-s minisztériumot, EU-s kérdésekkel foglalkozó minisztériumokat, hogyan kell a segítségnyújtást koordinálni, és ezen struktúrák hatékonyságától fog múlni majd a teljesítő képesség. Azt gondolom, hogy egy olyan társult országnak, mint Ukrajnának reagálnia kell az Európai Parlament anyagaira, Kérdésem a következő, mi a helyzet a koordinációs struktúrával és az EU-s segítségnyújtás koordinálásával? Üdvözlöm a miniszterhelyetteseket és az ukrán kormány igazgatóit. Második megjegyzésem, Mi a helyzet a kormány és az elnöki adminisztráció között együttműködésről? Mi nem értjük a kapcsolatot az elnök és a minisztériumok között EU-s ügyekben, illetve mi lesz a kapcsolat az ukrajnai elnöki hivatal és az önök struktúrája között. Harmadik kérdésem. Fontos, hogy nézzék meg önök is azt, hogy mi a gyakorlat, hogyan működünk együtt más társult országokkal, ezek hogyan reagálnak a monitoring folyamatra, amelyet az AFET irányít, és lehet, hogy jó lenne a következő alkalommal, hiszen um, főket találkozunk. Én vagyok Ukrajna állandó jelentéstevője, tehát beszéljünk a munka módszerekről, és ne csak udvariasságokban merüljünk ki. Az állam és kormányfők teszik ezt, de itt a feladatunk a részletes uh, kérdés megvitatás, a, a reformok megvalósítása kapcsán konkrét irányelvek, rendeletek megvalósítása, a források allokálása, stb. És fontos a legjobb gyakorlatok átvétele, illetve, és ez itt egy ajánlás, Önök eh, jobban lehetnek elégedetlenek az Európai Bizottság munkájával, ezt talán udvariassak eh, mindezzel kapcsolatban, de mi tisztában vagyunk mindezzel. Mi itt a parlamentben az önök teljesítményét vizsgáljuk eh, a társas kapcsán, de a saját bizottságunk, az Európai Bizottság teljesítményét is. Létezik egy speciális ukrajnai task force, a bizottság általános nyilatkozatai néha nagyon távol állnak a valóságtól, és nekünk ez a feladatunk, hogy mindkét dolgot figyelemmel kövessük, sikerre vigyük, tehát ne hezitáljanak, és mondják el nekünk részletesen azt, hogy mit gondolnak, például, hogyha zártüléseket szervezünk a közvélemény jelenléte és a bizottság jelenléte nélkül, akkor ezt nyugodtan megtehetik. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy itt kudarcot valljunk. Fontos, hogy komolyan lássuk el tehát ezt a munkát. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Chairman. This... Köszönöm szépen. Kedves barátaink, ukrán barátaink, itt le is állok. Két kérdésem van. Hogyan látják önök a Minszki megállapodás megvalósítását, főként abból a szempontból, hogy azért ez az egész misszió nem igazán rendelkezik megfelelő forrásokkal. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy közös céljaink megvalósuljanak? Mit javasol az Európai Unió, mit kellene tennünk a szigetért, hiszen tudjuk, hogy ennek nincsen köze a Minszki megállapodáshoz, vagy hát nincsen második Minszki megállapodás, és a nemzetközi jog értelmében a Krímfélsziget továbbra is Ukrajna része, és ezt ki kell mondanunk minden kínálkozó alkalommal. A román szocialisták nevében szeretném tovább biztosítani az ukrán parlamentet és az ukrán népet a támogatásunkról, hiszen borzasztó erőfeszítéseket tesznek, ráadásul háborús körülmények mellett. Ezt nagyon nagyra értékeljük, és sok sikert kívánunk! Yeah. Uh, I have only one question. Uh, do... Csak egy kérdésem van az ön kormányának az ön kormánya képes lesz arra, hogy lefegyverezze a jobb oldaliakat? Uh, thanks very much. Uh, uh, very briefly, I think it... Nagyon röviden. Én azt hiszem, hogy elismeri mindenki azt, hogy Ukrajna borzasztó kihívásokkal kell megküzdjön, mert az orosz nyomás és a belső kihívások, a reformok megvalósítása egymás mellett halad, tehát ez tulajdonképpen ehhez kapcsolódik az Európai Unió részéről és az Európai Bizottság részéről egy nagymértékű támogatás. Makrogazdasági támogatásról van szó, 1,8 millió euróról. A, az Európai Uniós tagállamok és az IMF is. Még az IMF részéről van egy további 17 milliárdos csomag is, és több mint két 200 millió eurós támogatást kaptunk technikai segítségnyújtás és pénzügyi, illetve költségvetési segítségnyújtás címen. Oroszországgal való kapcsolatunk nagyon nehéz a gázbeszállítások miatt is. Az Európai Bizottság három oldalú tárgyalásokat folytat Ukrajna és Oroszország közötti kereskedelmi problémák megállapodás, megoldására, és emellett szeretnénk minél inkább támogatni Ukrajnát. Cyrus Wolski úrnak igaza van abban, hogy az aki jogharmonizációs feladatai nagyon fontos feladatok, és ugyan ez technikai értelemben hatalmas feladat, mégis ez a könnyebb mert beszéltünk arról is, hogy a korrupcióellenes jogállamiságot támogató szabályok, közigazgatási reform és bírósági szektor reformja. Nos, hát, hogyha a, az állam nem jól működik, akkor se nincs az a pénz, amivel meg lehet menteni egy országot. Ez az a terület, ahol világosan kiderül az is, hogy mindent meg kell tennünk a seg- Ukrajna megsegítésére. Tudunk adni tanácsokat, költségvetési támogatást, szakértelmet, de mégiscsak az ukrán oldalnak mutatkoz, meg kell mutatnia azt, hogy politikai értelemben készen áll arra, hogy ezeket a változtatásokat megvalósítsa. Nagyon jó törvényeket fogadott el Ukrajna, úgyhogy most a jogi alapok rendben vannak már, és következik az implementáció. Intézményépítés. És a szükséges jogszabályi változtatások megoldása. Köszönöm. I'll try to answer on all questions. Megpróbálok választ adni az összes kérdésre, de egyes kérdések azért egymást vették is, úgyhogy itt közös, kérdés, közös válaszokat is fogok adni. Először a lengyel kollégának, Cyrus Wolskinak szeretnék választ adni. Tudom, hogy nagyon odafigyel országunkra, és megpróbáljuk európai szinten is a kihívásoknak megfelelni. Néha nagyon nagyok a problémák, de nem mindig segítenek bennünket a kritikák. Technikai segítségnyújtás, erről is sokszor szó esett, azzal kapcsolatban, hogy a ukrán kormány részéről mit teszünk itt különböző kérdések merülnek fel. Balázs úr kérdésére a makrogazdasági támogatással kapcsolatban. Nos, hát ezt ma már többször megemlítettük, mert tudjuk azt is, hogy egy hatalmas technikai segítségnyújtási csomagot kaptunk, ez pedig az Európai Bizottság részéről érkezik az ukrán kormány megtámogatására. Ennek fő célja a prioritások megvalósítása, a reformok támogatása. Például idén 5 vagy 6 költségvetési támogató intézkedésünk van, valamint az infrastruktúra, közigazgatási reform, tehát azok a kulcsfontosságú reformok, amelyek arra vonatkoznak, hogy visszafordíthatatlan változásokat támogassunk. Ugyanakkor van egy különleges eszköz is, amelyet 2014 áprilisa óta kapunk, Ebből is kiderül az, hogy az Európai Bizottság külön csapatot küldött, vagy hozott létre az ukrán témával kapcsolatban, ez az GUA neven, néven fut, és ők napi, velük napi szinten kapcsolatban állunk. Sőt, reagálnak azokra a projektekre is, amelyek éppen folyamatban vannak. Nagyon nehéz persze azt értékelni, hogy ez a támogatás mennyire hatékony, de én biztos vagyok benne, hogy ez nem csak attól függ, hogy mennyi pénzt kapunk, hanem a tanácsadás minősége is rendkívül fontos. Tehát szeretnénk az Európai Bizottságnak megköszönni a támogatást, a tagállamoknak is, de ugyanakkor bizonyos területeken több eredményt tudunk felmutatni, máshol még egyenőre kevesebbet, mert attól is függ, hogy hogyan haladnak a reformok. Például a mezőgazdasággal foglalkozó miniszter nagyon nagy eredményeket tudott elkönyvelni. Az Európai Bizottság és a az illetékes főigazgatóság támogatásának köszönhetően. Tulajdonképpen a mezőgazdaság átfogó reformját hozta létre, és ezen keresztül az európai piacra tudunk termékeket exportálni. Tehát itt tulajdonképpen a támogatásokkal kapcsolatban fejezetenként kellene haladni, vagy részekre lebontani a gazdasági szektorokat. Természetesen ezekről a kérdésekről alapvetően folytatunk tárgyalásokat, de általános értelemben azt elmondhatom, hogy nagyon jók a tapasztalatok az együttműködéssel, az Európai Bizottság nagyon hamar reagál, és gyakran tagállami szinten küldenek szakértőket, mert azt is látjuk, hogy ezek az emberek, vagy ezek az országok 5-10 évvel ezelőtt ugyanezekkel a problémákkal kellett megküzdjenek, vagy pedig az Európai um, Unióval hasonló tárgyalásokat folytattak. A GUA támogatásának köszönhetően a múlt év december óta nagyon nagy segítséget kaptunk. Ezért úgy gondoljuk, hogy a misszió mandátumával kapcsolatban kell változtatnunk valamit, de alapvetően a jogállamiság és a igazságszolgáltatás területén nagyon jó az együttműködés ezeknek az eszközöknek köszönhetően. Egyébként ezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy hogyan tudunk együttműködni az ügyészségekkel, de esetleg az európai uniós összekötőnk az igazságügyi minisztériumból többet tud erről mondani. Ahogyan Cyrus Wolski is említette, a parlament egy évvel ezelőtt azt az, azt az ajánlást tette, hogy javítsuk a koordinációs mechanizmust az ukrán kormányon belül. Talán nehéz lenne az, hogyha a saját munkámat próbálnám dicsőíteni, de az is igaz, hogy most már ez a rendszer működőképessé vált, és ezt a koordinációs mechanizmust meg tudjuk valósítani, az embereknek pedig lehetősége nyílik arra, hogy ezeket a politikai kérdéseket napirendre tűzzék. Tehát most meg kell mindezt még reformálnunk, de onnantól kezdve, hogy az Európai Unió egyre inkább felgyorsítja az az együttműködését velünk, és mi pedig az implementációs folyamatot gyorsítjuk fel. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon profi, szakmai, profi háttérrel rendelkező emberek dolgoznak ebben a csapatban. És ennek hatása van az európai integrációra is. Nagyon jó az együttműködés az elnöki hivatallal is. Az európai integrációs folyamatért felelős jogi osztályjal. Az összes minisztérium képviseltette magát ezen az ülésen, és a parlamenten belül meg tudtuk vitatni a reform terveinket, tehát legalább havonta egyszer megvizsgáljuk azt, összeülünk, hogy megvizsgáljuk, hogy a, hogyan mm, működik az implementáció. A Verhof Kanarádától és az elnöki hivataltól, illetve a miniszterelnöki hivataltól is érkeznek erre küldöttek. Tehát nincsen ezzel semmilyen probléma, együtt tudunk működni a parlamenttel is, és a társulási megállapodás végrehajtásával kapcsolatban jól haladnak a dolgok. A Verhovna Rádá önök is említették, hogy a reformok, amelyekkel most foglalkozunk, például a közigazgatás reformja, ellenes erőfeszítések, dereguláció, és azt látjuk, hogy a kormány rengeteg jogszabályt alkot meg egyszerre, és ugyanakkor technikai problémák is felmerülnek azzal kapcsolatban, hogy a Verhofka rádánál hogyan tudunk eljárni. Tehát itt egy átfogó munkára van szükség a parlamenten belül, és hogyha a társulási megállapodás végrehajtásáról beszélünk, akkor nagyon jó vitákat tudunk lefolytatni. Van egy külön bizottságunk is, és tulajdonképpen minden héten megvitatjuk, hogy mik az éppen aktuális kérdések az Európai Unió és jogharmonizációval kapcsolatban, és a társadalmi megállapodás végrehajtásával kapcsolatban. Nagyon sok reformról esett szó, korrupcióellenes reform az egyik legfontosabb ebből a szempontból, és nehéz azt megmondani, hogy mi a leg, nehezebb, de talán a korrupció ellenes reformokkal kellene kezdeni, mert a korrupció ellenes törvények a deregulációhoz is kapcsolódnak, illetve a privatizációhoz. Aztán az üzleti szférára vonatkozó jogszabályok, a Gazdasági Fejlesztési Minisztérium kulcsfontosságú szerepet tölt be a beruházások területén, a gazdasági strukturális átalakítások és reformok területén, illetve a deregulációban, valamint a jogegyszerűsítésben egyszerű eljárásokat akarunk kidolgozni a cégek számára, az üzleti világ számára, nem csak az ö, ukrán cégek számára, hanem a befektetők számára is. Tehát ez egy hosszú folyamat, és azt várjuk, hogy több mint 130 eljárást leegyszerűsítsünk. Ezt persze nem lehet egyik napra a másikra, vagy akár egy hónap alatt sem megvalósítani, de mégiscsak a korrupció ellenes harcnak ez részét képezi, és az igazságügyminisztériumban is ilyen értelemben dolgozunk. Elektronikus rendszert vezettünk be, napi szinten két-három órán keresztül ez működik, és lépésről lépésre haladunk, hogy minél többet meg tudjunk tenni a gazdasági változtat, gazdaság átalakítása területén. A legnagyobb reformok egyike a decentralizációra vonatkozik, illetve az alkotmány módosítására, például amennyiben a decentralizációt kívánjuk elérni, megpróbáljuk az európai tagállamok legjobb tapasztalatait beépíteni, például francia vagy lengyel példákat. Ezen a héten egy nagy vitára kerül majd sor a parlamentben ebben a témában, tehát a decentralizáció fontos a hatalmi ágak megosztása szempontjából is, mert pénzügyi értelemben is decentralizálunk. 2015. január 1 óta folytatjuk ezt a munkát, és bizonyos adóbevételeket, illetve további forrásokat a helyi önkormányzatoknak biztosítunk. Úgyhogy már vannak tapasztalataink itt az elmúlt 6 hónap során, és azt látjuk, hogy a helyi önkormányzatok, a helyi hatóságok 2014-hez képest 40%-kal több forrást kaptak. Nagy problémák vannak a gazdasági reformokkal és a pénzügyi szféra reformjával is. Azt mondhatom, Miután erre már történt utalás többször is, hogy a Krímfélsziget illegális annexiója és az keleti területeken uralkodó helyzet több mint 20%-át felemésztette a mostani GDP-nknek, úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni a gazdasági helyzet stabilizálása érdekében, illetve a pénzügyi rendszer stabilizálására, a korrupció ellenes harc, a közigazgatás reformja, a bírósági szektor reformja és a bankszféra reformjára gondolok, gazdaság stabilizálása, valamint hogyha a gazdasági adatokat akarnak hallani, akkor a gazdasági minisztérium ezt szolgáltatni tudja. Itt is vannak egyébként a kollégák velünk. A Minszki megállapodással kapcsolatban. Nagyon örülünk minden segítségnek, támogatásnak a parlament részéről, és az ukrán kormány is mindent megtesz annak érdekében, hogy a Minszki megállapodást megvalósítsa, de nem az ukrán fél az, amely megsérti ezt a megállapodást, hanem inkább az orosz fél. Ezzel kapcsolatban nem tudom, milyen nemzetközi választ lehetne kidolgozni. Én azt szeretném kérni, hogy az Oroszországgal kapcsolatos szankciókat tartsák fent továbbra is. Többször kérték tőlünk, hogy nemzetközi műveletet támogassunk a Minszki Egyezmény betartatására, és azt is tudjuk, hogy a nagy gazdasági problémákból kifolyólag például a nemzetközi menekültek, a humanitárius segítségnyújtás kérdései merülnek fel, hiszen több mint egy millió személyről van szó, akik leginkább a konfliktus sújtott a régióban, vagy onnan érkeznek. Szeretnénk munkahelyeket teremteni ezeknek az embereknek. És jó lenne, hogyha az ő munkájukból is épülhetne az ország. Nem csak humanitárius szempontból, vagy gazdasági szempontból, hanem szociális értelemben is integrálni kell ezeket az embereket. Köszönöm szépen. <laughs> uh, maybe it would be better to come... Átadhatom a szót a miniszter helyettesnek, aki a belkapcsolatokért felelős. Itt van a miniszter helyettes úr. Megválaszolhatná ő ezeket a kérdéseket? Köszönöm szépen. Ami a transzkárpáti régióra vonatkozik, Ukrajna déli részén, jelenleg nyomozás folyik párhuzamosan, illetve elindult a mediációs folyamat a releváns struktúrákon belül az összes igazság szolgáltatási struktúra jelenlétével. Tehát a kezünkben tartjuk a dolgokat. Ha megengedik, akkor pedig most az elnöki adminisztráció néhány tagjának adnám meg a szót. A privatizációs kérdésekre ők adnának választ. Köszönöm szépen a lehetőséget. Először is, ami a kommunikációs együttműködést illeti, a, a miniszterek kabinetje és az elnöki hivatal között. Mi nagyon kon- konstruktív és együttműködő hangulatban dolgozunk együtt, és az új alkotmánynak megfelelően járunk el. Természetesen számíthatunk változásokra, illetve a korábbi adminisztráció kompetenciáihoz képest vannak különbségek az adminisztrációban, tehát a jelenlegi elnöki hivatal kompetenciái megváltoztak, és lehet, hogy vannak pletykák, vélemények azzal kapcsolatban, hogy az elnöki hivatal nem tesz eleget annak érdekében, hogy az európai integráció ügyét előmozdítsa. De mi meg vagyunk elégedve a kormányhivatallal, és úgy érezzük az új kinevezések kapcsán, hogy itt már most is van egy lehetőség a kommunikációra, majd ha vissza érkezünk Kijevbe, hatékonyabbá szeretnénk a kommunikációt tenni, és fontosnak tartjuk azt, hogy a jelenlegi struktúrák és az elnök hivatal között megfelelő legyen a kommunikáció a miniszterek kabinetje között reagálnék a kérdésekre is. Hát mi nem küzdünk az ukrán polgárok szervezetei ellen, hiszen ezek provokáló jellegűek. Azt gondolom, itt a fő kérdés az az, hogy hogyan kezeljük az illegális és bűncselekményeket. Függetlenül attól, hogy itt a jobb oldal bizonyos tagjai követik el, vagy korumpált igazságszolgáltatási vámtisztviselők kapcsolódtak -e bele ilyen ügyekbe. A korrupció elleni küzdelem fontos számunkra, és minden tőlünk telhetőt megteszünk az ügykezelése érdekében, beleértve a korrupció elleni küzdelmet is. Azt gondoljuk, hogy nem ez a tényleges probléma. A jobb oldal úgymond le fog fegyverkezni, amint Oroszország is lefegyverkezik. Köszönöm. Köszönöm you know, it was mentioned today. at uh, Elhangzott ma a privatizáció kérdése, illetve a miniszterelnök beszélésre történt utalás a Washingtoni látogatása előtt a kereskedelmi miniszter egy átfogó programot dolgozott ki, az állam által birtokolt vállalatok megreformálására több mint 3000 ilyen vállalat van, tehát nem csak, hogy a nyílt átlátható privatizációt szeretnénk elindítani, hanem meg szeretnénk változtatni a a nyitott rendszereket, illetve versenyhelyzetet, illetve pénzügyi működésüket. A nyitott privatizációs folyamat nagyon fontos, illetve a nemzetközi gazdasági szereplők részvétele is meghatározó ebben a folyamatban. Néhány kollégám az ukrán delegáció képviseletében szeretne még reagálni. A védelmi miniszternek adom meg a szót, illetve miniszter helyettesnek, Egon Dóbavnak hívnak, és nagyon örültek, hogy új fent itt lehetek, és régi barátokkal találkozhatok. Néhány kérdésre szeretnék kitérni, és számos kérdésre reagálni, ami a védelmi és biztonsági ágazatot illeti. Először is egy általános megjegyzésem van. Az ukrán kormány számára nagyon fontos az európai társadalmi agenda, tehát mind, minden kormányerőfeszítés ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik. A Védelmi Minisztériumon belül nap mint nap ezekkel a feladatokkal foglalkozunk, és megpróbálom elmagyarázni azt, hogy nekünk mire van szükségünk. A Krímfélsziget a következő téma. Lavrov miniszter nemrégiben azt mondta, hogy a kérdés, a szankció kérdése is, tehát mi úgy érezzük, hogy a szankciókat folytatni kell, sőt növelni. Mint ahogy önök joggal említették, itt ukrán területről van szó, a Minszki megállapodás a következő. Emlékeztetnék arra, hogy a Minszki megállapodás alapja nem új dolog számunkra, és Poroshenko elnököt az ukránok támogatták, mivel ő a válságot békés módon szerette volna rendezni politikai, de békés megoldásokkal. És a kívánatos eredményhez nagyon fontos a Moszkva politikai akarata, ami sajnos nem létezik. Nap mint nap azt éljük meg, hogy nem ellenőrzik az orosz-ukrán határ 300 km szakaszát ukránok, nem ukránok ellenőrzik, és folytatódnak a fegyveres összecsapások, áthelyezik el katonai erőket az oroszok, és a, a tűzszüneti megállapodások nem működnek. Nem sikerült úgymond Um, fogvatartottakat kicserélni, ahogy erre javaslatot tette a Minszki konvenció, hiszen az orosz fél nem teljesítik kötelezettségeit. Vissza eh, szeretnék tenni arra, hogy mire van szükség Ukrajna, a fegyverekre van szükség, és nem csak itt mondtuk már el ezt, hanem bilaterális szinten is folyamatosan hangoztattuk ezt a szükségletünket, a NATO-val és az EU-val is. Van egy megjegyzésem. Lehet, hogy nem megfelelő az időpont a fegyverszállítás az Ukrajnának, gondolják néhány tagország, de az Orosz Föderáció ukrán területen vett be tankokat, lőfegyvereket minden nap, nem kérnek engedélyt ehhez senkitől. Tehát akkor mi miért várnánk ilyen hosszasan? Tehát Ukrajnát támogatni kell fegyvereket, tehát ne felejtkezzenek meg arról, hogy számunkra ez egy nagyon fontos kérdés, ami a reformokat illeti a védelmi politikában. Sikerült egy erős hadsereget felállítanunk, Van ezer kész csapatunk van, tehát jelentős előrelépés történt, és ez részben az önök támogatásának köszönhető, továbbra is számítunk hasonló jellegű támogatásokra a jövőben, és megpróbálunk minden lehetőséget megragadni, annak érdekében, hogy a kanadai, amerikai, svéd trénerek dolgozhassanak nálunk. Ők szeptemberben eh, fogják megkezdeni a NATO standardjainak megfelelően az ukrán csapatok képzését, és ezzel két eh, problémát is meg fogunk tudni oldani. Tehát a védelmi biztonsági ágazat eh, reformjával. Az eredmény Ukrajna számára a territoriális integritás Krimfélszigetet agresszióval szállták meg. Mint említettem, ezt a két eh, kérdést meg kell oldani. Enélkül nem lehet stabilitás Európában, és kérem, hogy ezt tartsák szem előtt. Köszönöm. Hát van még valaki, aki reagálni szeretne, illetve van egy kérdés még esetleg, megjegyzés. Parancsoljon. Köszönöm szépen elnézést, hogy késtem, de egy másik szagizottságban volt a jelentésem. Én örülök, hogy a miniszterasszony és a miniszterhelyettesek itt vannak. Nagyon sok támogató megjegyzés hangzott el egy Európa létezik, nemzetközi törvények sérülnek, és fontos a szankciókat megtartani, és fontos, hogy a szankciók mögött Európa egységesen sorakozzon fel a Minszki megállapodás megvalósítás érdekében, beleértve a Krimfélszigetet és szörnyű a humanitárius helyzet, és hallottunk ezek a szemadatokat, és találkoztunk Eh, az értékes biztossá, amikor ő visszaérkezett látogatásáról, támogattuk a monetáris pénzügyi segítség nyújtását, az ECO segítségével ők jó munkát végeznek, illetve eh, fontosnak tartjuk az Európai Unió jelentének erősítését, az LKS segítségével Ukrajnával, ami a társadalmi megállapodást illeti. Gratulálni szeretnék az ukrajnai kormánynak és parlamentnek, azért, hogy komolyan eltökélték magukat az ügy mellett, amikor nagyon sok menekült érkezik az országban, háború van, gazdasági problémák, és a kelemény propaganda is elterjedt, tehát fontosnak tartjuk a reformok folytatását, különösen a korrupció megszüntetését remélem, hogy a parlament támogatja fogja önöket. Igen, megosztottak vagyunk, hiszen Európa mindig megosztott, és megpróbáljuk erősíteni erőfeszítéseinket az információkkal kapcsolatban, hogy ezek erősödjenek a propagandával szemben. Néhány kérdésem van, és elnézést, ha már feltett ezeket valaki. Az energiafüggőség kérdése az egyik, a gázszállítás, önök ezt a kérdést hogyan látják, illetve a humanitárű segítségnyújtás olyan területeken, amelyeket nem érint a válság közvetlenül az országban, és az Európai mit tehetne társadalmi megállapodás megvalósítása terén, illetve a menekültek kapcsán, hiszen itt történelmi eddig nem látott menekült hullámról van szó. Köszönöm. Chairman, I have a good reason, I mean, to be uh, even... Jó, okom van rá, hogy másodszor is beszéljek itt ezen közönség előtt. Konstantin Gyeriszev az elnöki hivatal közigazgatási államtitkárá való kinevezése, ő ön szerint a megfelelő ember a megfelelő helyen? Szeretnénk, hogyha az ukrán nagykövet minél hamarabb megérkezne ide, Brüsszelbe, egy olyan embere van szükségünk, akivel együtt tudunk működni. Ezt szerettem volna elmondani. Igen, tudja, van egy új partnerünk a felnöki hivatalból, és egy átfogóbb együttműködésre van szükség. Őnek így nagyon nagy tapasztalatai vannak, az európai intézményekkel való együttműködés területén, úgyhogy reméljük azt, hogy ez a személy Ukrajnában befolyással lesz az európai ügyek előmozdítása érdekében. A szociális és munkaügyi minisztériumi kollégák nincsenek már itt, az IDP-vel kapcsolatos kérdés. 1 millió 300 ezer emberről van szó, és ez még ráadásul nem is a legutolsó adat, hiszen itt a Donetszki régióról érkező személyekről van szó, ők azok, akiket már regisztráltunk a rendszerünkben. De valószínűleg ők azok, akik támogatásra szorulnak. De ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy a szociálpolitikákért felelős minisztérium hatalmas projektet vagy programot indított útjára annak érdekében, hogy a belső menekültek kérdését rendezzük, szociális szempontból is, hiszen a területeinket még mindig megszállás alatt tartják, úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb megvalósulnak a terveink ezen a területen. Shortly, we have one and a half minutes, then we have to close the meeting. Másfél percünk van, aztán le kell zárnunk az ülést. And then Mrs. Rutitska. Please. Rutitska, Köszönöm szépen. A lehető legrövidebben szeretnék hozzászólni a belső menekültek kérdéséhez. Hazám hatalmas problémákkal küzd meg, hiszen a belső menekültek a munkaerőpiacról is kiszorultak, és a keleti területekről több mint 5, 1 millió 356 ezer személy kellett elmeneküljön, és kormányunk mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa őket és szociális értelemben is védelmez ezeket az embereket. Három egész milliárd ukrán krihnyát utaltunk át, és ezzel, ebből az összegből a következő évek során a szociális reintegrációjukat fogjuk ezeknek az embereknek biztosítani. Ebben lehetek egyébként még sokkal pontosabban is fogalmazhatok, azonban a legfontosabb üzenetem arra vonatkozik, hogy mit is várunk az EU-tól. A jelenlegi helyzetben a belső menekültek kapcsán a foglalkoztatás támogatására próbálunk összpontosítani, és védő, védelmi mechanizmusokat építünk be a rendszerbe. A humanitárius támogatás valóban szükséges, de emellett szeretnénk, hogyha olyan projekteket tudnánk megvalósítani, amelyek munkahelyeket teremtenek a belső menekültek számára. Gyakran arra lesz majd szükség, hogy beépítjük őket, integráljuk az ukrán társadalomba és munkaerőpiacra, miután felépítettük nekik ideiglenes lakóhelyeket. Köszönöm. Thank you. I'm Deputy Minister on the Euro Integration. Köszönöm szépen. Én vagyok az Európai Integrációs Mezőgazdasági Gyérdemezésügyi Miniszter helyettes. Balázs úrral szorosan együtt működünk, ami pedig a SPS szintézkedéseit eh, illeti. Mi vagyunk az egyik eh, illetékes minisztérium, és meg szeretnénk önöket kérdezni arról, hogy milyen típusú segítséget eh, tudnak nyújtani. Nagyon fontos, hogy a jogalkotást frissítsük, megreformáljuk, ezt parlamentnek be kell nyújtanunk és az elmúlt hónapokban az Európai Bizottsággal együtt egy átfogó stratégiát dolgoztunk ki. Most nemzeti szinten fogjuk ezt kidolgozni, utána pedig az ukrán parlament fogadja el majd mindezt. Ezután következik a megvalósítási szakasz, és támogatjuk, illetve kérnénk az Európai Bizottság támogatását. Fő prioritásunk az átlátható jogalkotás, a kis és középméretű gazdaságok támogatása. Köszönöm szépen! Csak még egy mondatot mondanék, tényleg egy gondolat. legjobb válasz az orosz agresszióra a reformok, és ezt az Európai Unió országainak támogatásával szeretnénk véghez vinni. Köszönöm szépen, le kell, hogy zárjam az ülést, hiszen a költségvetési biztosokat találkozom, ha az ő támogatását nem élvezzük, akkor minden más nem megvalósítható. A következő alkalommal majd csak a miniszter helyettesekkel találkozunk, néha tőlük többet tudunk meg, mint a miniszterektől. Köszönjük szépen a mai vitát, köszönöm szépen Varázs úrnak a részvételét, és mindenkinek jó étvágyat kívánok! And have a nice and have a nice. But she, but she took over. Even they take chairmanship of.